Buongiorno a tutti, vi prego di prendere posto. Jó napot kívánok! Kérem, hogy mindenki foglaljon helyet. Buongiorno, dicevo, cominciamo la, la nostra riunione. Akkor megkezdenénk a mai napi ülésünket. Azt szeretném kérni, hogy figyeljenek oda az elnök közleményeire. Az első napirendi pontunk az arra vonatkozik, hogy miután a frakcióknak nem sikerült egyességre jutnia, ezért a négyes pont, azaz az első alelnök megválasztása nem a mai napon fog megtörténni, hanem a következő ülésünkre halasztjuk. Ami pedig a napirendünket illeti, itt egy kis módosítást szeretnék kérni. Először arra gondoltunk, hogy a jelentéstevő fogja bemutatni az anyagot, és azután jön a vita, és aztán a két dokumentum megalkotója fog beszélni, Borgézió és Taváris urak. Viszont én most inkább azt szeretném kérni, hogy ehelyett hallgassuk meg mind a három kollégát egymás után, és azután kezdjük meg a vitát. Tehát ebben a módosított formában kérem, hogy fogadják el a módosított napirendet. Kettes pont, hogyha nincsenek ellenvetések, akkor azt szeretném kérni, hogy a január 23-ai, 24-ei ülés jegyzőkönyveit fogadjuk el. Hogyha ez is rendben van, akkor előre tovább mehetünk. Elnök közleményei. Preszláv Borisov úr Bulgáriából póttaként csatlakozott a néppárt nevében Ivanova képviselőasszony helyére. És Salvatore Karonna pedig az SND-től érkezett hozzánk teljes jogú tagként. Szeretnék arra is emlékeztetni, hogy a parlament weboldalán közvetítjük ezt az ülést, mint mindig, és egyébként ma délután, ugyanebben az ülésteremben lesz a koordinátorok ülése, az ártajtók mögött 17 óra 30-tól. Akkor most következnének a megvitatandó pontjaink. Egy köztes és egy végleges jelentést készítünk. Jákolino úr fogja most bemutatni a szakbizottság munkáinak jelenlegi állását a szervezetbűnözés, a korrupció és a pénzmosás témájában. Most a harmadik munkadokumentumról fogunk tárgyalni. amely különböző szakértők bevonásával, meghallgatások megszervezése után kerül most napirendre, és most ezért a pénzmosás témájával fogunk foglalkozni, tehát mint harmadik munkadokumentum. 20 percest adok Jakolino úrnak, azután a Taváris és Borgézió urak következnek, akiknek 10-10 perc áll majd rendelkezésére, hogy bemutassák munkadokumentumaikat, és azután kezdjük a vitát. Tehát most rögtön Jakolino úrja szó 20 percre. Köszönöm szépen! Azt hiszem, hogy elég hosszú időt kaptam ahhoz, hogy kellőképpen ki tudjam fejteni a munkámat. Megpróbálom majd ebbe a 20 percbe ezt bemutatni, de az is lehet, hogy egy kicsit kevesebb idő is elég lesz ehhez harmadik munkadokumentumnál tartunk, ahogyan ön is utalt már erre, ugyanis kettő dokumentumról már beszéltünk, a szervezetbűnözés, illetve a korrupció már napirendre készül, kerültek. Borgéció és Tavárzev urak segítettek tematikus dokumentumokat elkészíteni, és ezen kívül a titkárság segítségével meg tudtuk alkotni a pénzmosásról szóló harmadik dokumentumot. Ez a mostani dokumentum egy árnyékjelentéstevői ülésen Strasbourgban az elmúlt héten is már tárgyát képeztette a beszélgetéseinknek. Tehát már elég sokat beszéltünk erről a kérdésről, sokan részt vettek ezen az ülésen. Éppen ezért Borgézió úr és Tavárzev úra, úr is fontos tényekkel támogatták a dokumentum létrejöttét, tehát bankok pénzügy, illetve az erre vonatkozó ellenőrzés, a harmadik országokkal való erős együttműködés kérdését hangsúlyoznám ebből a szempontból, Stavarzev úr a pénzmosás, az adóparadicsomok, illetve általában a jogszabályi környezet, amelyet biztosítanunk kell az európai állampolgárok számára, voltak a fő témakörei. Természetesen az ő általuk megírt dokumentumokat beleépítjük abba a munkadokumentumba, amelyről a mai napon vitázunk. A pénzmosás elleni harc az Európai Unió pénzügyi stabilitására vonatkozóan, valamint az Európai Unió prosperitását alátámasztandó hozzuk létre ezt a dokumentumot. Ugye ezek a pénzmosás alá tartozó pénzek mindig legális forrásokból érkeznek, illetve hogy nem illegális forrásokból érkeznek, és a legális állami kiadásokat kurtítják meg, gondolok akár az egészségügyi kiadásokra, vagy más hasonló szolgáltatások megkurtítására. Úgy véljük, hogy kb. 1 milliárd 600 millió dollár az az összeg, amely a pénzmosás világszintű összértékét reprezentálja. Ez annyit jelent, hogy kb. 2,7%-át teszi ki a világ GDP-ének. Ez egy igen magas arány, és az egész világban jelenlévő mm, tevékenységről beszélünk, ez az Európai Unióban is jelen van a pénzmosás, és természetesen országról országra, vagy tagállamról tagállamra más a helyzet. Mit is próbáltunk meg definiálni ebben a harmadik munkadokumentumban? Hát először is megpróbáltuk struktúrált módon, tehát egy egyszerű módszertant követve bemutatni a helyzetet, a pénzmosás definíciójával kezdtük ezt a munkát, amelyet a bizottságtól kértünk, és azután kitérünk arra, hogy hogyan lehet finomítani azokat a technikákat, amelyek ennek a bűnözői tevékenységnek a hátterébe állnak. Azután leírtuk a jogszabályi hátteret, és különösen emlékeztetünk a bevált gyakorlatokra, amelyek a különböző tagállamokból származnak. Megpróbáltuk finomítani ezt a képet, ugyanis nagyon sokszor a bankok a pénzügyi vállalatok, a biztosító társaságok sokszor bizony részt vesznek hallgatólagosan ebben a tevékenységben. Csak 2011-ben, 12 ben Olaszországban nagyon sok visszajelzés érkezett a bankoktól arra vonatkozólag, hogy itt konkrét kockázatokról számolhatnak be. És ebből is arra következtettünk, hogy a pénzmosás igenis is jelen van a tagállamokban. Konkrét megelőzési és felderítési eszközöket is megemlítünk a visszakövethetőség a pénzügyi területen, azután a készpénzforgalom visszaszorítása tartoznak ide, ide és fontos a jogszabályi háttér finomítása is, hiszen itt olyan konkrét epizódokra vezetük vissza a munkánkat, amelyek a pénzmosás példái. Borgéció úr az online hazárdjátékokra hívja fel a figyelmet. Ez is nagyon érdekes képet mutat Európában, hiszen bizonyos tagállamokban egyáltalán nem olyan szigorú az ellenőrzés, mint más tagállamokban. Tehát itt a licensz kérdése épp úgy, mint az ellenőrzés kérdése fontos. A pénzmozgások visszakövethetősége igen fontos, hiszen itt gyakran határokon átnyúló tranzakciókról van szó, és ezért fontos az együttműködés a tagállamok között, hiszen így tudjuk csak az egyes tagállamok gazdasági tevékenységét védeni. Fontos hangsúlyt helyeznünk a bűncselekmény fogalmára. Franciaországban és Belgiumban az önpénzmosás külön tényállást jelent. Tavares úr utal ezekre a kérdésekre, és arra, hogy az adóparadicsomok felé hogyan irányulnak ezek a pénzmozgások, hiszen itt nagyon komoly összegekről van szó, és ezek gyakran konkrét nehézségeket is jelentenek. Nagyon nehéz tehát ezeket a határokon átnyúló tevékenységeket felgöngyölíteni, felderíteni az adóparadicsomok felé való vagyonkimentés, és más olyan tevékenységek, amelyek mögött nagy valószínűséggel feltételezhetünk pénzmosást. Bankunió, a másik fontos kérdés. Jó lenne egy erősebb együttműködés ezen a területen, mert így az ellenőrzést hatékonyabbá lehetne tenni, valamint fontos az is, hogy a banki felügyelet, a pénzügyi felügyelet, illetve a mm, pénzmosás elleni harc összefüggenek. És Tavares úr erről hosszan értekezik az általa készített tanulmányban. Aztán a nemzetközi jogi háttérről is beszéltünk, az Európa Tanács szerepe, valamint a Strasburgi Egyezmény, amelyet ratifikálni kellene, és nem csak ratifikálni, hanem be is kellene tartatni a tagállamok szintjén, terrorizmus finanszírozás, illetve pénzmos, pénzmosás összefüggése. Ezen a területen is rámutattunk arra, hogy az európai ügyészségnek milyen fontos szerep juthatna ebből a szempontból. Ezen felül még felhívtuk a figyelmet arra is, hogy az Európai Bizottságnak milyen szerep jut ebben a kérdéskörben, illetve a tanácsnak milyen szerep jut, valamint fontos számunkra az is, hogy a pénzügyi információk egységesítésére törekedjünk, tehát ezeknek a harmonizálására, és ezen kívül azt hiszem, hogy fontos azt is mérni, mérhetővé tenni, hogy az együttműködés mértéke növekszik-e vagy sem a tagállamok között. A pénzmosás elleni harc az Európai Bizottságnak is fontos prioritása, és a mi szakbizottságunk mindenképpen hozzájárulhat ehhez a munkához a következő hetek, hónapok során. Olaszországban, Franciaországban, az Egyesült Királyságban, Hollandiában is ellátogattunk. Nagyon különböző egyébként a helyzet ebből a szempontból is. Franciaországban, Belgiumban, Görögországban, Spanyolországban és Portugáliában például létezik az ön pénzmosás fogalma, más tagállamokban azonban nem, de fontos lenne az, hogy konkrét megközelítéseket tudjunk alkalmazni, és ehhez a jogszabályi háttér összehangolása elengedhetetlen. És végül hadd mondjam el, hogy célom az volt, saját magam, a koordinátorok, illetve az árnyékjelentéstevők együttműködésével, valamint a titkárság, illetve az elnökség teljes támogatásával, hogy próbáljuk meg egyfajta jogi sztenderdek kialakítását megcélozni. A maffia, a szervezett bűnözés, a korrupció, illetve a pénzmosás elleni harc területén. Próbáljuk meg a kritériumokat, statisztikai Mm, kritériumokat is összehangolni, valamint a gyanús ügyletekre való figyelemfelhívást is egységesítsük, illetve az információ, a pénzügyi információk birtokában lévő egységek munkája közötti együttműködést támogassuk, valamint a szervezet bűnös, bűnözés globális nemzetközi hálózatát próbáljuk meg felgöngyölíteni, és ehhez az ügyletek visszakövethetőségét kell megcéloznunk, amely csak a különböző szerverek visszakövetésével lehetséges. Kockázatelemzés a különböző pénzügyi, illetve banki termékek esetében, illetve a kereskedelmi kamarák bevonása ebbe a folyamatba. Tehát próbáljuk meg hang- szankcionálni azokat a kereskedőket, akik nem becsületesen működnek, és segítsük azoknak a munkáját, akik viszont ezt a tevékenységüket becsülettel végzik. Nem szabad megengednünk azt, hogy a közbeszerzési eljárásokba ez a fajta folyamat begyűrűzzön, tehát akit valamikor elítéltek valamelyik tagállamban, pénzmosásért vagy szervezetbűnözési tevékenységért nem szabad, hogy más tagállamban olyan cégekben tulajdonjoga legyen, amelyek közbeszerzési eljárásokon indulnak. A bankok, illetve pénzintézetek és biztosító társaságok felügyelete, illetve az ő számukra adjunk egy olyan felügyeleti jogot, amely lehetővé teszi számukra, hogy a gyanús ügyleteket jelentsék, valamint az, unió, az Európai Unióban a bankunió szerepét erősítsük az ellenőrzések területén. Adó ügyi együttműködés, valamint a több ellenőrzés az európai pénzek kiosztásánál is. Gondolok itt főként arra, hogy a rendőri erőket, illetve a vizsgálóbírók képzését erősítsük, hiszen ezek azok a kategóriák, akik nagyon sokat kaphatnának egy Erasmus programhoz hasonló programból az ő számukra. Tehát ők nagyon nagy sikert hozhatnának ezen a területen. És végül elmutattunk arra is, hogy a különböző kollégák, a titkárság, az elnökség milyen jól tud együttműködni. Tehát azt hiszem, hogy a köztes dokumentum megfogalmazásánál már igen jól állunk, tehát valószínűleg ezen a héten sikerül is ezt megfogalmaznunk, 22-ére kellene befejeznünk a munkát. amelynek az lesz a célja, hogy bemutassuk március 18-án a végső dokumentumot. Természetesen a frakciók együttműködésével fogjuk ezt megtenni, hiszen ez egy összefoglaló jellegű dokumentum, nagy rész, de azért innovatív elemeket is tartalmaz, és ez lesz az a köztes dokumentum, amely március 18-án majd itt a szakbizottság előtt bemutatásra kerül, és el kell majd fogadnunk azt. Elnök, köszönöm szépen, Jákolino úr. Mint ahogyan a kollégánktól hallhattuk, most már egyre jobban kirajzolódik az, hogy a célunkat meg tudjuk valósítani, mandátumunk erre a dokumentumra vonatkozik, hiszen nagyon sok nehézséggel is találkoztunk. Tudjuk azt, hogy a különböző országokban a 27 tagállam, nem sokára 28 tagállam igazságügye, amely különbözőképpen működik, hogyan lehet ezeket összehangolni és hogy közösen ne csak gazdaság és pénzügyi szempontból tekintsük kockázatnak a szervezetbűnözést, hanem egy, egyfajta átfogó definícióra van itt szükség, amelyben mindenki osztozik. Nagyon érdekes a kritériumok kérdésének megfogalmazása, az, hogy bizonyos büntetési tételék, tételek csak bizonyos tagállamokban léteznek, mások máshol nem, és az, hogy vegyük fel a harcot, és az adóparadicsomok megszüntetését tűzük ki célként, hiszen ezek azok a területek, amelyek nem végeznek olyan ellenőrzést, amilyen itt az Európai Unióban mindenképpen követelményként fogalmazható meg. Ezek nagyon nagy célok, és azt hiszem, hogy mandátumunk 2009-2014 között az egyik legfontosabb mandátuma az Európai Parlamentnek is az, hogy ezt a munkát elvégezzük. A legfontosabb az, hogy egyetértés alakuljon ki. Ez egy olyan szakbizottság, amelyben nagyon nagy széleskörű együttműködés alakult ki, nem voltak barikádok a különböző ideológiák között, sőt, inkább azt tudom mondani, hogy az összes frakció, sőt az összes politikusunk, a képviselők, mindenki letette a voksát amellett a cél mellett, hogy 500 millió európai polgár számára biztosítsuk a biztonságos élhető életet. Hiszen itt olyan kérdésekről beszélünk, amely minden egyes állampolgár számára hatással van. És most átadom a szót annak a két kollégának, akik a tematikus dokumentumokat dolgozták ki. Teváres úr, aki a adóparadicsomok, illetve a pénzmosás és az adóelkerülés adó csalás kérdésére mutat rá. Borgéció úr pedig a bankok és a pénzügy, valamint az a pénzmosás összefüggéseire fog rámutatni. Tavár és úrnak adom meg most rögtön a szót. Muito obrigado, senhora presidente, caros colegas. Köszönöm szépen, elnök asszony, hölgyeim és uraim. Olyan helyzetet kell megélnünk, amelyet úgy tudnánk jellemezni, hogy három fő vonását határozok meg, különösen az eurozónában ugye az egyensúlyi kérdések, másrészt országaink kormányainak többsége olyan költségvetéssel küzd, amely ugye meglehetősen alacsony, ezen kívül pedig eh, a korrupció jellemző, nincs megfelelő bizalom az intézmények között, és ezt a helyzetet bizony valamilyen módon kezelni kell, szembe kell nézni fele, figyelembe kell, meg kell próbálnunk nagyobb egyensúlyt eh, teremteni, hogy ne mindig ugyanazok az emberek veszítsék el a küzdelmet a különböző problémás területeken. Az európai banki szektorban nagyon sok pénzügyi bűncselekményt figyelhetünk meg. Emiatt tulajdonképpen a helyzet csak romlik, ciklusokban ismétlődik, és ez nem tesz jót eh, sem az európai integrációnak, sem az újításnak, a fejlődésnek, a gazdasági fejlődésnek. A eh, tőke fehérre mosása, eh, a pénzügyi visszaélések a jövőnket lopják el tőlünk. Ahogy Obama úr nemrég említette, azt mondta, hogy az Egyesült Államoknak ugye 15 technológiai központot vagy térséget kell létrehozni a legkevésbé, leginkább elmaradott amerikai területeken. Hasonló megközelítés szükség lenne Európában is. Holland, has, Hollandia hasonló. Alandur Francenek ugyancsak hasonló javaslatot tett. Nyilván komoly kérdőjelek vetődnek fel úgy gondolom, hogy az ENSZ szervezet eh, bűnözéssel foglalkozó szervezete 30%-nál eh, magasabb eh, nemzeti jövedelem kiesést tud be a szervezet bűnözésnek 32 trillió dollárról beszélnek összértékben. Az Egyesült Államokban, Európában ez 2-3 százalék Eh, ugye a teljes GDP 3% az meglehetősen nagy összeg, hiszen gyakorlatilag a tagállamokat 3%-os deficithez szeretnénk eh, eh, hozzászoktatni, és ha azt mondjuk, hogy a fekete gazdaság miatt, a pénzügyi visszaélések miatt, a bűnözés miatt 3%-ot veszítünk el, akkor ez bizony fedezné az összes jelenlegi államadóságot. Az előző felszólaló beszélt egy dokumentumról, amely jó néhány mechanizmust ismerte, többek között eh, ugye az ÁFA kérveszámlálást, a gyerek működését említeném, a pénzmosást, a szerencsejátékokon keresztül történő internetes pénzmosást. Ugye ezeket a weboldalakat gyakran bűnöző szervezetek irányítják, és mindenféle mechanizmusok léteznek, olyan cégektől kezdve, amelyek eh, ugye eh, bankszámlákon keresztül eh, intézik az ügyeiket, miközben adó paradicsomokban van a székhelyük. Ez pénzmosás gyakorlatilag különböző módszereken és formákban. Nos, Hogyha megnézzük azokat az intézkedéseket, amelyeket most a tematikus dokumentumainkban megpróbálunk az asztalra tenni javaslatként, tulajdonképpen elmozdulunk attól az ötlettől, hogy tehát úgy gondolom, hogy a, valóban fontos szerepe volna az adó paradicsomok elleni küzdelemnek és az adó harmonizációnak az Európai Bank működését olyan keretekbe kellene helyezni, ahol egy egységes európai felügyeleti rendszer működik. Erre ugye vannak próbálkozások az EU-ban, de nagyon sok olyan bank van, amelyet az adófizetők pénzéből mentenek meg. Mi újság van itt? Ezt is tudnunk kellene, hogy kinek milyen van. Tehát valamiféle nyilvántartásra van szükség tagállami szinten, de Európai Uniós szinten koordinálva. Nemzeti eh, tagállami eh, szövetségi szinten ki rendelkezik ezekben a gyanús vállalkozásokban, bankokban eh, részvényekkel ki, a vállalkozások végső tulajdonosa. Kinek a zsebében vannak a bankok? Nagyon sokszor nehéz ezt tudni. Nehéz tudni, hogy ki az, aki a bűncselekményből végül hasznot húz tudnunk kellene a, úgymond azokat, akik végső soron gazdagodnak. A bankok gyakran tudják ezt az információt, de nem árulják el. Szükség lenne tulajdonképpen e, egy olyan listára, amelyen feltüntetik, hogy végső soron a részvényekkel kik rendelkeznek végső tulajdonosként. Nagyon sokszor ugye fedő cégek működnek, ahol e, strómanok irányítják, vagy vezetik a céget, Azonban ezek a strómanok nagyon gyakran a bűncselek, a bűnözőkkel tartnak kapcsolatot, és az az egyetlen dolguk, hogy egyfajta fehérnek látszó frontot biztosítsanak, és elrejtsék a bűnözőket. Mindez persze az adócsaláshoz vezet, ami miatt sérül eh, a verseny, akik eh, tisztességtelenül versenyeznek, azok tisztességtelen előnyhöz jutnak, és azok veszítenek, akik eh, a helyes úton jártak. És ha a hétköznapi állampolgár nem tud megúszni bizonyos dolgokat, akkor egy banknak miért lenne szabad, hogy megúszza ugyanezeket a dolgokat? Úgyhogy vigyáznunk kell arra, hogy a bankok esetében még szigorúbb legyen a számonkérés. Különösen, amikor államfőkről van szó, őket különösen komolyan szemmel kell tartani, hiszen nagyon sok olyan állami vezető van, aki tisztességtelenül szerzett jövedelmeket különböző európai eh, bankokon futtat át, és az egységes belső piacot használja ki arra, hogy ezeket a pénzeket tisztára mossa. Úgy gondolom, hogy rendelkezni kell azzal a hatalommal, hogy ezekre a tranzakciókra, ügyletekre, az európai bankokat felhasználó ügyletekre fényt derítsünk. A jelentéstevő beszélt arról, hogy Európai Uniós szinten eh, vannak eretett lépések, ebben az irányba tett lépések. Az egységes banki unióra mindenképpen szükség van, pontosan emiatt a gazdasági bűnözés elleni küzdelemben. Úgy gondolom, hogy minden céget vizsgálni kell egy bizonyos küszöbb érték fölött, különösen a határkon átnyúló tevékenységet folytató cégek esetében és szúrópróbaszerű helyi ellenőrzéseket is kellene tartani. Végül úgy gondolom, hogy jó az alapok ahhoz, hogy lépjünk, hiszen lassan-lassan kiépül ugye, a banki unió, de Lisszabon után van itt egy jogi, egységes jogi uniónk is, és ennek társ jogalkotójaként a szabadságjogok, az igazság, a biztonság, méltányosság területein is jogunk van törvényt alkotni. Ez a feladatunk, ezt a küldetésünk, ezt várják el tőlünk a polgárok. Nagyon fontos szerepet játszhatunk ebben. De fontos, hogy a különböző intézményeknek felé is partnerek legyünk, mindenhol, ahol a nemzetközi pénz mosás a téma, fogjunk neki ennek a feladatnak a megfelelő módon, hiszen amit mondunk, azt minden bizonyal meg fogják fontolni a többi szakbizottságok, az IMEK vagy a Polgári Jogi Bizottság. A mi véleményformára tudunk lenni ezen a téren. Nyilván eh, támogatni kell az oknyomozó újságírást, tudnunk, tudnunk kell, hogy ki eh, korrumpál kit, ki hol mosatja a pénzét. Úgy gondolom, hogy nagyon eh, fontos társadalmi hozzájárulást jelentene akár az is, hogy egy alapot állítnánk föl az oknyomozó újságírás támogatására. Ezt lehetne finanszírozni gyakorlatilag a az elkobozott pénzekből is akár. Ha jól tudom, akkor nemrégiben volt egy előterjesztés ezzel kapcsolatban a szervezet bűnözés csatornáiból elkobzott pénzeket föl lehetne használni ilyen célokra. Lehet, hogy meg kellene kérni kollégáinkat itt a, ebben a bizottságban is, hogy támogassák ezt a, meg, ezt a próbálkozást. Fontos, hogy itt a válság idején uralkodó szürke gazdaságot valamilyen módon átvilágítsuk, mutassuk meg a polgároknak, hogy mi folyik, és mutassuk meg, hogy lehet valamit tenni, lehet lépni, lépjünk, tegyünk valamit. Köszönöm szépen, Tavares úr. Most pedig Borgéció úré a szó, aki a bank pénzügyek és pénzmozgások, pénzmosás összefüggéseiről fog beszélni. Nos, hát én pont abból szeretnék kiindulni, amire most utólag utalt Tavares úr. Teljes mértékben egyetértek egyébként azzal, amit ő mondott a vizsgálatokkal kapcsolatban. Most foglalkoztam először egyébként ezzel az igen széles körű témakörrel, és azt kell, hogy mondjam, hogy rendkívül ügyes volt a jelentéstevő abban, hogy összetudta foglalni az elhangzottakat, és sikerült neki egy olyan témakörben összefoglalnia a az elhangzottakat, amely egyébként számomra egyre szerteágazóbbnak tűnik. Nos, én most az ellenőrzésekre szeretnék kitérni. A kis részvényesek által gyakorolt ellenőrzésre, amelyet ők szeretnének, de nem mindig tudnak megvalósítani, akkor, amikor például a bankok ö, ö, ülésein vesznek részt. Ugyanis nagyon gyakran úgy tűnik, hogy őket kihasználják. A kis részvényesek nem tudják kifejteni ellenőrző hatáskörüket, és őket kihasználják azok, akiknek sokkal nagyobb részvénypakettek vannak a, kez, van a kezükben. Éppen ezért lenne fontos az, hogy a rendszer működőképessé váljon jogi egy értelemben. Lehet, hogy úgy tűnik, hogy működőképes a rendszer, de mégis a gyakorlatban ez nem mindig van így, hiszen hogyha megnézzük azt, hogy a 80-as évek végétől kezdve mostanáig hogyan is áll a, a helyzet, hát bizony az Európai Uniós vonatkozó irányelvek egyre inkább átvették a szerepet ezen a területen, a GAFI is, és éppen ezért azt hiszem, hogy tudunk mire építeni, és megpróbáljuk azt egyre inkább figyelembe venni, hogy a bűnszervezetek mennyire elképesztő módon képesek akár a terrorizmusba fonódó módon kihasználni a pénzmosásban rejlő lehetőségeket. De mégis felmerül egy kérdés, hogy hogy annak ellenére, hogy egyre több jogszabály van a kezünkben, mégis az eredmények elég gyatrák. Hiszen akik mélyen elemzik a helyzetet, azt látják, hogy óriási az eltérés a pénzmosás éves mértéke, amely több mint két milliárdos, két milliárd dolláros összegről beszél, csak ennyi egyébként a lefoglalt összeg. És mégis ugye állandóan arról olvashatunk a sajtóba, hogy újabb és újabb vizsgálatok történtek, például az Egyesült Államokból jött egy ilyen hír, vagy a JP Morgan, vagy a Bank of America. Ezek mind olyan vizsgálatok voltak, amelyekről hallottunk a sajtóból, aztán itt van még az UBS esete, és például a Deutsche Bank frankfurti esetére is utalnék ebből a szempontból. Tehát, hogyha csak ezeket megvizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy azért itt mégiscsak egy hatalmas méretű problémáról van szó, és hogy mennyire igenis, és részt, vett a nem, részt vesz a nemzetközi bankvilág a, a pénzmosás bizniszében. Az ellenőrzés ugye az ENSZ drogfelügyelete is rámutatott arra, hogy bizony ezek a nemzetközi drogkereskedelmi ügyletek nem is lennének lehetségesek akkor, hogyha mögötte a pénzmosás nem állná nemzetközi szinten meg a helyét, és hogyha ezt nem támogatná a nemzetközi bankvilág. Tehát ebből a szempontból is egészen világosan kiderül az, hogy nagyon is sürgős az, hogy tegyünk valamit, és hogy ugyanakkor mennyire nehéz a megelőzést megvalósítanunk. Ugyanis azt láthatjuk, hogy mindig csak utólag jövünk rá arra, hogy mi is történt, és a szankciók is csak akkor történnek meg, hogyha olyan nagy bankok, mint a HSCB például, még akkor is, hogyha 1,9 millió dolláros pénzbírságot kell, kelljen, kellett fizessen, hát akkor azért elképzelhetjük azt, hogy mi lehetett még itt korábban a színfalak mögött. Hogy mindez csak a jéghegy csúcsa tulajdonképpen. Tehát itt olyan jelenségekről van szó, amely, amelyek elrejtik a mögöttes szervezett bűnözői tevékenységet, és őket valami mégiscsak fedi, olyan, mintha egyszer csak egy falba ütköznénk, amikor megpróbáljuk felgöngyölíteni ezeket az ügyeket, ugyanis a bankok összezárnak, és nem engedik, hogy kiderüljenek a mögöttes történetek. Tehát nagyon fontos lenne az, hogy lássuk, hogy hol vannak a hibák jogalkotási szempontból is, és hogy a bankok, akik mindig azt mondják, hogy milyen drága számukra az, hogy ellenőrzéseket kell, hogy végezzenek. Itt valóban egyébként elég nagy összegekről van szó, amelyeket a bankok az ellenőrzésbe fektetnek, hát akkor lehet, hogy egy kicsikét a bürokrációt kellene csökkenteni, de ugyanakkor a minőséget javítani kellene a gyanús ügyletek jelentésével kapcsolatban. Nem, nincsen itt szükség ezer különböző kis szabályra, amelyek csak egyre bonyolultabbá teszik a helyzetet. Nem, itt egy sokkal célzottabb hatékonyabb megközelítést kell alkalmazni, az lenne a fontos, hogy ott végezzünk vizsgálatokat, ahol arra szükség van. És erre rá is mutatott Tavares úr, arra gondolok, hogy azoknak a politikai szempontból exponált személyeknek a vizsgálatát el kell végeznünk. Most nem minden politikusról van szó, de mégiscsak ugye azért olyan pénzügyi tranzakciókra figyeljünk oda, amelyek fontos politikusok számláján történnek, akik nem, EU, nem feltétlenül európai politikusokra gondolok, hogyha itt konzisztens pénzmozgásokat láthatunk, exponált politikusok részéről, hadd mondjak egy példát, ugye itt az afrikai diktatúrákra gondolok elsősorban, vagy pedig a nemzetközi szabadkőműves mozgalmakra, És hogyha mondjuk ezekből az országokból érkezik pénz egy kis sziciliai faluba, vagy bárhová máshová, hát akkor ezekre oda kellene figyelnünk. Igenis, és ezek azok az ügyek, amelyeknek meg kellene határoznia az európai vonatkozó jogalkotást. És szerintem, szerény véleményem szerint azért egészen mostanáig az eredmények nem túl sok jóról számolnak be, mert bizony a helyzetet csak az eredmények, az elért eredmények fényében tudjuk értékelni, és hát ezek egyáltalán nem kielégítőek. Ezen kívül még úgy is gondolom, hogy a pénzmosást vissza kell vezetni az illegális tevékenységekre, azokra a gazdasági, kereskedelmi tevékenységekre, amelyek a pénzmosás mögött állnak. A szervezetbűnözés, a korrupció sok helyről érkezhetnek olyan pénzösszegek, amelyek illegálisak, és amelyek aztán a gazdaságba valahogy bekerülnek, és ezek egyébként hatalmas károkat is okoznak azoknak a versenytársaknak, akik viszont becsületesen működnek, akiknek nincsenek ilyen bűnözői háttereik, és főként a mostani pénzügyi válság idejében nagyon nehéz nem uzsora kamatra kölcsönt vagy kölcsönt kapni. Tehát ezért fontos számunkra, politikusok számára is odafigyelni erre, hiszen a gazdaságnak azért alapvetően a kis és középvállalkozásokon kell alapulnia, hiszen ezek azok, akik a legtöbb munkahelyet teremtik, és nem szabad megengedni, hogy ők tűnjenek el, hogy őket érintse gazdaságilag negatív módon a pénzmosás. A Gafitól érkezett hmm, dolgok, tehát a, a, a Gaffinak az előrejelzéseit is figyelembe kell vennünk. Ö, Olaszországra ebből a szempontból oda kell figyelnünk, ugyanis szerintem most ö, a bankvilágból például olyan hírek érkeztek, amelyek rámutattak az európai ö, szövetkezeti bankok rendszerére. Ugyanis ezek a gyanús ügyletek, vagy azok az ügyletek, amelyeket, meg, amelyeket ellenőrzés, amelyeket ellenőrzünk, általában a spekulatív bankokra jellemző, általában ott jelentkeznek ezek a problémák, nem a kis bankoknál, nem a, a kis részvényesek által mm, tulajdonolt bankokból, és bizony a spekulatív bankok és a hagyományos bankok között nagyon nagy a különbség. Úgyhogy ez azt hiszem, hogy egy alap elvet kellene, hogy jelentsen a megközelítésünkben. Ugye itt van egy probléma, amelyet meg szeretnénk oldani, de ez nagyon gyakran pont a struktúrából fakad, tehát egy strukturális problémáról van szó, amelyet ismerünk, látunk, de mégis olyan, mintha nem tudnánk kiszabadulni belőle, nem látjuk, hogy pontosan honnan is kezdjük a munkát, és konkrétan mit tegyünk európai szinten. Természetesen a pénzügyi rendszerekben a pénzmosás nem mindig visszakövethető. Gyakran Az online hazárjáték például nagyon nehezen visszakövethető, ugyanis különböző bűnszervezetek vagy bűnözői csoportok kihasználják ezeket az újdonságokat, amelyeket az internet is jelent, a modern élet, főként az internetre gondolok, az online játékokra, és arra, hogy mennyire terjedőben van ez a folyamat, és igenis is oda kellene figyelni erre a jogalkotónak is, hiszen úgy tűnik, hogy ebben a, ezen a területen, mintha semmit nem látnánk, mert ez egy hatalmas adóelkerülési, illetve adócsalási módszer is. Elnök, köszönöm szépen, Borgéció úr. Esetleg összefoglalnám az elhangzottakat, Taváres úr, illetve Borgézió urak által elmondottakat. Úgy tűnik, hogy itt a közös nevező az hasonló. Az átláthatóságot követelik kollégáink, és az, hogy a pénzügyi tranzakciók visszakövethetőek legyenek, és lássuk azt, hogy kik is állnak, a, kis, kik is állnak mögöttük. Tehát kik azok, akik a kedvezményezettjei ezeknek a banki tevékenységeknek átláthatóságot szeretnénk teremteni a cégvilágban, a kis és nagy vállalatok között is. Itt nem csak a nagy multinacionális cégekről van szó, hanem mondjuk ezek a kis matrióska baba szerűen egymásba ö, nyíló ö, mm, cég láncolatok, amelyekre már sokszor rámutatott a rendőrség is, illetve a vizsgálóbíróink, hogy ez problémát jelent. Most ezzel meg is nyitnám a vitát, megadom a szót a koordinátoroknak, először a néppárt nevében Mátyi képviselő. Köszönöm szépen! Hát először is szeretnék gratulálni a jelentéstevőknek, Jakolino úrnak, és a tematikus dokumentumok előkészítőinek, elkészítőinek is. Azt hiszem, hogy nagyon jó példákkal, definíciókkal szolgálnak ezek a dokumentumok, és nagyon jó javaslatokat is tartalmaznak a pénzmosással kapcsolatban, illetve az adóparadicsomok elleni harc területén. Maga a definíció is már önmagában nagyon nehéz, hiszen Jakolino úr definíciójából indulunk ki, valóban fontos az, hogy lássuk, hogy hogyan is definiálhatjuk, mi az a jogi alap, amire helyezhetjük az egész munkánkat, és ezért úgy gondolom, hogy a jelentéstevő által javasolt definíció nagyon jó alapot jelent. Nagyon sok javaslatot kaphattunk, ezek tetszenek is nekünk, Főként gondolok például a határon átnyúló tevékenységekre, valamint az a autópénzmosás, önpénzmosás ö, tényállása, valamint ö, fontos ebből a szempontból az adó, összehangol, az adó kérdések összehangolása is az unión belül, és szerintem ezért fontos lenne az is ebből a szempontból, hogy a tanács tegyen valamit a jobb adóügyi harmonizáció területén elengedhetetlen ez. 2008-ban a francia elnökség alatt Nicolas Sárközi rámutatott arra, hogy bizony vannak szürke ö, felhők a adóparadicsomokkal kapcsolatban, és azt hiszem, hogy ezen a területen azóta sem történt semmi, tehát igenis, és még keményebben kellene fogalmazni, hogy felhívjuk a tanács figyelmét erre a problémára. Aztán egy másik terület, amelyet hangsúlyoznunk kellene, konszenzusos alapon a ügyvédi kamarákkal együtt működve, hát elképesztő az, hogy a maffia ö, ügyvédek segít, segítségével, szakértő, adóügyi szakértő ügyvédek segítségével játsza ki a szabályokat. A Libében is dolgozunk ezen a területen, például ott is kimondtuk azt, hogy az ügyvédi munka ebből a szempontból tehát egy kicsikét ki kellene mm, tisztítani az ügyvédi kamarát is, abból a szempontból, hogy bizony vannak olyan szakértő ügyvédek, akik a maffiát támogatják, akik segítik az ő munkájukat, és ezen felül pedig valóban még a bankokra is oda kell figyelnünk. Tavares úr rámutatott, hogy olyan országokból, tehát diktatúrákból láthatjuk, hogy milyen nagy problémák érkeznek, ugyanis európai pénzekkel támogatjuk ezeket az országokat, ahol aztán eltűnnek az európai pénzek. Afganisztára is gondolok. Afganisztánban az EU-s pénzeket jól felhasználták, meg kell nézni azt, hogy az EU-s támogatásokat az, e- a helyi Európai Uniós delegáció, valamint a Világbank felügyeletével osztották szét, és valóban nem volt semmiféle csalásra lehetőség, ugyanis a delegáció is, valamint a Világbank is megvizsgálják a helyzetet. Legalábbis így gondoltuk, de aztán utána kiderült, hogy ez nem így volt. Éva Zsoli is ott van most, éppen már néhány, hónap, vagy néhány hónapja foglalkozunk ezzel a témával, és kiderült az, hogy annak ellenére, hogy egy dupla ellenőrzés valósult meg ebben az országban, mégiscsak a pénzmosás igenis, és megvalósult, és sajnos eltűntek az európai támogatások. Olyan bűnözői szervezetek kezébe, akik akik ezt meg akarták kaparintani. Köszönöm szépen, és várom természetesen a további kommentárokat, és mindenkinek gratulálok a jó munkájához. Köszönöm szépen, Matthew asszony. Newton Dan úr. Thank you very much. And, um, uh, thank you very... Köszönöm szépen. Nos, és szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik ennyit dolgoztak a dokumentumok megírásán. Azt gondolom, hogy nagyon hasznos információkkal, részletekkel vannak tele ezek az anyagok, és azt gondolom, hogy nagyon hasznosak lesznek a bizottság jelentésének összeállításakor, úgyhogy külön köszönöm tehát a szerzőknek. Ez a kérdés azt hiszem az egész problémakör központjában áll, hiszen az rengeteg pénz, amit ezen rengeteg módon elvesztünk, az egyes mellékletben egyébként egy hosszú-hosszú lista van arról, hogy milyen módszereket lehet pénzmosásra felhasználni. Köszönöm szépen, nagyon hasznos oldalakon keresztül sorolják a különböző pénzmosási megoldásokat. Na hát ezek a módszerek mind tisztességes bevételektől, illetve álláshelyektől fosztják meg az Európai Unió polgárait. Úgyhogy ha ezt a pénzt nem tudjuk visszaszerezni, akkor kivérezted gyakorlatilag. Úgyhogy nagyon fontos ez a téma ezek miatt, a veszteségek miatt. Azzal teljesen egyetértek, hogy nem csak a pénzmosással kell foglalkozni, ami ugye eleve definíció szerint illegális, hanem foglalkoznunk kell az adóparadicsomokkal is, amelyek legálisak. A probléma azonban az, hogy még ha átláthatóságot teremtünk, akkor is eljuthat a pénz a Kajmán-szigetekre, vagy a rengeteg másik adóparadicsom valamelyikébe, és ezzel megkerülhetik az adófizetést a cégek. Hatalmas problémák vannak itt tehát. Én magamnak három olyan kérdést írtam fel, amelyekkel mindenképpen foglalkozni kell a jelentésben. Egyébként ezek nagyon nehezen elérhető célok, de hát először is a dolgot el kell adni a közvéleménynek. Népszerűvé kell tenni a kérdést, mert hogyha az európai közvélemény mellénk áll, akkor nagyon sokat tehetünk azért, hogy a kormányok valóban lépjenek az ügyben. A második kérdés, azt gondolom, hogy azt kell javasolnunk, hogy Brüsszel központi hatásköröket kapjon ebben a témában. Lehetséges ugyanis, hogy a 27 tagállam a saját jogrendszerében lépjen, tegyen ebben az ügyben, de hát eh, az én hazámban vannak éppen a legnagyobb pénzmosók, azt gondolom, hogy eh, brüsszeli intézkedésen keresztül kell elérni, hogy egységesek legyenek a szabályok, egyenlőek legyenek a feltételek. Ezen kívül pedig azt gondolom, elnök asszony, hogy az Egyesült Államok módszerét kellene lemásolni, és a területen kívüliség elvét kellene alkalmazni. Ez azt jelenteni, hogy az unió hatásköre kiterjedne a területeken túl is, és elérné a cégeket, illetve bűnszervezeteket a határokon kívül is. Természetesen itt ugye az európainak számító szervezetekre gondolok. Azt gondolom, hogy ez sokat segíthetne abban, hogy hát messzebbre nyújtsuk a kezünket, és véget vetessünk ezeknek a törvénytelenségeknek. Hosszú tehát az út, amit még be kell járnunk, de azt gondolom, hogy ez a mai anyag, ez komoly lépés ezen az úton. Köszönöm szépen, esetleg valaki más? Karon úr? Solo <clears throat> minuto per... Csak röviden, két megjegyzésem lenne. Először is szeretném megköszönni a munkát, nagyon nagyra tartom az elvégzett munkát, hiszen alkalmam nyílt már arra, hogy elolvassam. És politikai értelemben is szeretném értékelni. Nagyon helyes az, hogy valóban ennyire egységesen kiállunk a dokumentum mögött politikai színezetre való tekintet nélkül. Tehát ez egy nagyon jó alapot jelent. A második megjegyzésem pedig utalva Mátyő asszonyra de ezt természetesen majd a jelentéstevőnek kell megvizsgálnia, hogy talán érdemes lenne, hogyha utalnánk arra, hogy szükséges az, hogy jobban odafigyeljünk, majd aztán a megfogalmazás persze mm, más kérdés, az ügyvédi kamarákra, adószakértők kamaráira, és így tovább, mert itt ebből a szempontból, főleg Olaszországban, Észak-Olaszországban, nagyon fontos szerepet játszanak ezek a szakmák, és ebből a szempontból fontosan hogy az ő szakmai szervezeteik, a kamarák fontosabb munkát végezzenek, az ellenőrzésre is oda tudjanak figyelni. Elnök, valóban fontos lenne az, hogy Veronik által javasolt gondolatokat is próbáljuk meg belefoglalni a dokumentumunkba, hiszen itt az adatokat nem kerülhetjük meg, és itt nem csak Olaszországról van szó, az Egyesült Királyságban nagyon is fontos tevékenységről van szó, igen magas a szervezetbűnözői pénzmosás, ugye London, igen fontos maffia központ, Le- lehet, hogy pont annyira, mint Cicília, Kalábria vagy Kampánia megyék Olaszországban. És ugye ezért lenne fontos az ellenőrzés erősítése, természetesen mindenki a maga szakmáján belül, de a szakmai szervezeteken kívül ö, ugye akkor, amikor konkrét nyomozás folyik, akkor vannak olyan szakmai szervezetek, akik jobban rálátnak arra, hogy hogyan tudják segíteni a bűnözői tevékenységet. Ezért lenne fontos az, hogy a jelentésünkben ből kiderüljön az, hogy nem vagyunk hajlandóak engedni ezekben az esetekben, nem engedhetjük ugyanis meg azt, hogy olyan üzenet kerüljön ki ezekből a fontos szakmai körökből, amely mondjuk úgy, hogy a szervezet bűnözők tevékenységét támogatja. Aztán van itt egy másik aspektus is, amelyre már többször odafigyeltünk itt a Krím szakbizottságbeli munkánkban. A mi szakbizottságunk, ne felejtsük el, hogy hatalmas munkát végzett. Már mostanáig is. Ugyanis mélyen megvizsgáltuk azokat a témákat, amelyek a Libében hosszú idő óta mm, nem kerülnek napirendre, egész egyszerűen időhiány miatt. Mi viszont itt és most ezeket a témákat meg tudtuk vizsgálni, mélységükben, nem is emlékszem már, ki is volt a jelentéstevője, annak a kérdésnek, amely, amelyről most, most csütörtökön a Libében fogunk szavazni. Azt kérem, hogy mindenki gondolkozzon el azon, hogy a Libében hányszor tudtunk beszélni konkrétan ezekről a kérdésekről, és hányszor tudtunk viszont itt most a Krim szakbizottságban ugyanezekről a témákról átfogó vitát folytatni. Tehát itt majdnem, hogy végig szkenneltük azokat a kérdésköröket, amelyeket az elkobzások, lefoglalások kérdéskörében végeztünk, hiszen ugye itt a elkobzás, lefoglalás mögöttes tevékenységeit akarjuk visszaszorítani, mert ugye itt a társadalomra veszélyes, káros tevékenységekről beszélünk. Úgyhogy szerintem kimondhatjuk azt, hogy nagyon sokat tettünk ebben a szakbizottságban. Itt az Európai Parlamentben most először foglaltunk, foglalkoztunk ezekkel a kérdésekkel, és ráadásul mindannyiunknak ugyanaz a célja, hogy olyan eszközöket tudjunk, olyan jogi eszközöket tudjunk megalkotni, amelyekkel komolyan fel tudjuk venni a harcot a szervezett bűnözés ellen ami a bankok szerepét illeti, vagy akár az adóparadicsomok szerepét illeti. Hát hiszen itt az unión belül is léteznek azért úgymond fekete lyukak. Vannak olyan helyzetek, amelyeken azért el kellene gondolkodnunk, sőt el is kellene szégyelnünk magunkat, hiszen demokratikus értelemben civil kurázsival nem fordulhatnánk el azok mellett, a pénzügyi botrányok mellett, amelyek az Európai Unión belül működő pénzügyi vagy adóparadicsomokra vonatkoznak. Hát ott volt például a Jor botrány. De ne felejtsük el, hiszen itt van mindenki szeme előtt. Luxemburg. Aztán Svájc. Svájc ugye nem részese az Európai Uniónak, de hát azért itt mégiscsak alapvető szerepet játszik, Lehet, hogy egy kicsikét puhultak ezek az országok nyomozati szakaszban, kiadás területén, de hát azért itt bizonyos célok még mindig nem valósultak meg, és egyébként alapvető fontosságúnak gondolom azt is, hogy átláthatóságot tudjunk biztosítani mindenféle pénzügyi tranzakció területén, ahogyan arra Mátyő asszony is rámutatott, de aztán az európai támogatások felhasználásával kapcsolatban is átláthatóságot szeretnénk. Ez ugyanis egy olyan aspektus, amelyről már sokat beszéltünk, de ugyanakkor ez egy igen szerteágazó kérdés, hiszen a saját gazdaságunk alapjairól van szó, éppen ezért nagyon is sokszor megbotránkoztam azon, hogy mennyire eltérő helyzeteket láthatunk. Például Szicíliában. Nagyon alacsony az a szint, az a figyelemfelhívó szint, amikor az egyes célkitűzésbe tartozó régiók, mint Calabria, Szicília, Campania megyék, még akkor is ellenőrzést váltottak ki, hogyha csak valaki, tehát hogyha valahol a nyomozati szakaszban, vagy a nyomozóknál egyfajta kétség jelent meg, akkor már is nyomozást indítottak be. Tehát nagyon odafigyelnek ezekre a területekre. Aztán természetesen ugye a számvevőszék, a különböző hatóságok, nyomozói, illetve ö, igazságszolgáltató hatóságok odafigyelnek. De ugyanakkor, ugyanakkor nagyon meglepő az, hogy például Németországban ez a szint, ez gyakorlatilag nem létezik. Tehát csak akkor vizsgálják meg, hogy mi is történt, amikor már el is tűnt a pénz. Akkor vizsga- kezdenek el vizsgálódni. Ugye Olaszországban nagyon sok ö, ö, vizsgálatot ö, végeznek el, és, ezek a vizsgá- és ezeknek a vizsgálatoknak a száma nem feltétlenül azért magasabb Olaszországban, mert ott ö, több pénz tűnik el, nem, Németországban is eltűnik annyi pénz, csak ott később jönnek erre rá. Tehát azt hiszem, hogy itt európai szintű megközelítésre lenne szint ezekben a kérdésekben. Tehát bármikor, amikor az EU-s támogatások kapcsán kérdések, gyanú merül fel, akkor igenis, és egyfajta ö, vészharangnak meg kellene kondulnia, és vizsgálatot kellene folytatni, nyomozást kellene folytatni, és mindenhol egyforma szinten. Azt hiszem, hogy ezen a területen még nagyon sok munka vár ránk, hiszen az Unióban egyáltalán nem azonosak ebből a szempontból a feltételek. Nem szabad, hogy az múltban elkövetett hibák megismétlődjenek, ugyanis a jövőben is lesznek újabb és újabb helyzetek, lesznek új Európai Uniós tagállamok is, őrájuk is oda kell figyelnünk, ezek mind nagy kihívásokat jelentenek, és nem szabad, hogy felkészületlenül érjenek bennünket ezek a kihívások. Már a kezdet kezdetétől a mi szakbizottságunk odafigyelt erre, hiszen ez egy fontos kihívás. Emlékezem még arra, amikor az első meghallgatásainkon megjelentek a szakértők, és mindenki kivétel nélkül rámutatott arra, hogy mennyire különbözőek a jogi rendszerek a különböző uniós tagállamokban. És hogyha ez megfékezni a közös munkát, pedig pontosan itt kellene előrelépnünk, nem lehet egy komoly Európai Uniót arra építeni, hogy különböző jogrendek léteznek. Bizony, a rendszereinket össze kell tudni hangolni, mert különben nem fogunk tudni együtt élni az unión belül. Itt nem csak a demokrácia és más értékek mentén kell ezt megtennünk, hanem konkrét kérdésekben is a biztonságra oda kell figyelnünk, és a pénzügyi biztonság épp úgy ide tartozik, a gazdasági biztonság, hiszen nem szabad megengednünk azt, hogy a gazdaságunkat megtámadják, és a legális gazdaságot illaga, illegálissá változtassák, és ezt mind intézményeli, intézményi szinten tegyék. Most újra megadom a jelentéstevőnek a szót, és még a két tematikus dokumentum készítőjének is. Jakolino úr a szó. Su quelli che hanno caratterizzato. Nos, meghallgattam a felszólalásokat, a kollégák hozzászólásait. Tavares és Borgéció urak által mm, írt jelentésekről is ugye elhangzott bőven hozzászólás. Szeretnék mindenkinek köszönetet mondani ezekért a hozzájárulásokért. A felszólásokból az derült ki, hogy a legtöbb kérdésben mindenki egyetért, mindenki egyetért abban, hogy mire kell koncentrálni, Veronik Matyő javaslatai például arról szóltak, hogy bizonyos szakmai szervezetek szerepét meg kellene erősíteni, aztán Newton Dunn is hasonló kérdéseket említett. Azt gondolom, hogy jó nyomon járunk. Hamarosan azt hiszem, hogy véglegesíthetünk egy olyan szöveget, amely megfelelően pontosan tükrözi az európai polgárok eh, igényeit. Tavares úr, tessék! Köszönöm szépen, és eh, külön szeretnék köszönetet mondani Brona és Matyő kollégáknak, akik nagyon releváns kérdéseket vetettek fel. Először is Matyő kolléga által felvetett témára térnék, az adó kérdésére. A bűnszervezetek, illetve egyének is elkövetnek adó elkerüléseket. Vannak olyan szürke területek az Európai Unión belül, amelyek hát nem konkrét adóparadicsomok, de mégis adófizetés szempontjából szürke területnek számítanak, és lehetőséget nyújtanak az adó elkerülésére az Európai Unióban természetesen ugye különálló nemzeti joghatóságok vannak, ezt használják ki sokan, illetve az Egyesült Államok és Európa közötti távolságot is úgymond ki lehet használni. És ez a pénzügyi szektorban gyakorlatilag napi rendszerességgel zajlik bizonyos jogászok segítségével. Azt gondolom, hogy a polgároknak és a kormányoknak is tudniuk kell, hogyha folytatódik az adóelkerülés, akkor mindenkinek magasabb adókat kell fizetnie. Hogyha sikerül elszívni a levegőt ezek elől, a visszaélések elől, az segítheti a tisztességes adófizetőket. Nincs az rendben, hogyha mondjuk egy portugál szupermarket vállalkozás, amelyik tőzsdére be van jegyezve, és az ottani információs törvények értelmében működhet Hollandiában is, hát akkor az nem rendjén való, hogy Hollandiában ne adja ki a cég működésével kapcsolatos információkat. Az ilyen megoldásokkal kiátszák az európai jogrendet ezek a vállalkozások. Kiátszák a jogrendek szabályozásának különbségeit, ezért kell aztán európai szabályozás, hogy mindenkire ugyanazok az előírások vonatkozzanak az egész unión belül. Ha ezt nem tesszük meg, akkor lehetőséget nyújtunk azoknak, akik trükköznek, és így aztán mindenkinek magasabb adókat kell fizetni, hiszen ő helyettük is nekünk kell adót fizetni. Ráadásul ezzel a közhasznú befektetések, az állami befektetések forrásait veszük el, illetve te megterheljük a legálisan működő vállalkozásokat. Tehát itt nem a progresszív kontra a konzervatív vita a, a lényeges kérdés, hanem a jogosan, törvényesen és a törvénytelen működő vállalkozások különbsége. Sokan a jogrendszerhez, illetve a banki rendszerhez folyamodnak, és ezektől a szervezetektől kérnek tanácsot arra nézve, hogy hogyan lehet úgy mozgatni a pénzüket, hogy kihasználják a kiskapukat, hasonló módon egyébként, mint a konkrét bűnszervezetek, akik a bankok segítségével mossák a pénzüket, a kábítószer vagy éppen fegyverkereskedelemből beérkezett pénzeket. Ők is ugyanazokat a bankokat használják, mint mindenki más. A bankrendszer maga az egy legális, törvényes rendszer, de törvénytelen célokra is használják. Az Európai Unión belül és kívül is, ezért aztán egyenlő szabályokat, feltételeket kell e, teremteni, és azt gondolom, hogy az Európai Ügyészségnek az első feladata az kellene, hogy legyen, hogy, kihasz, hogy, hogy a körmére nézzen a kiskapukat kihasználóknak. Sok esetben a tagállamokban politikai pártok finanszírozására használják fel a közpénzeket. Az Európai Unióban pedig ugye az a szabály, hogy az EU-s források eltérítése más célokra az bűncselekmény mindenhol, de vannak bizonyos kiskapuk, amelyeket sok helyen kihasználnak ennek dacára is, ahogy Dan úr mondta. Nem tudom, hogy eh, szükséges -e erről tájékoztató kampányt indítani. Azt gondolom, hogy a nagy közönség pontosan tudja, hogy mi folyik, és elege van belőle. Azt gondolom, hogy azt kell biztosítani, hogy tudjanak róla, hogy nem csak mi, hanem a nemzeti kormányok és a tanács is intézkednek ebben a kérdésben, nekik is tenniük kell annak érdekében, hogy a közösségi forrásokat megfelelő célokra fordítsák. Biztosítani kell, hogy az összes európai tagállamban az európai érdekek érdekében történnek a lépések. 12 milliárdot veszít Portugália adó kiesés miatt minden évben. És gyakorlatilag az országnak ennyi a deficitje, tehát a mm, költségvetési hiányt azt ezekből a bevételekből pótolni lehetne. Hogyha lenne növekedés az országban, bár egyébként nincsen, szóval ha lenne növekedés, akkor is 13 évben kerülne behozni azt, amit az adó elkerülés miatt veszítünk. A helyzetem meg a válság természetesen csak tovább ront. Hogyha nem akadályozzuk meg az illegális pénz elszivárgást, akkor a következő válság még rosszabb lesz. Igen, itt valójában a válság okairól beszélünk, nem annak a hatásairól. Borgézió úré a szó. Köszönöm szépen. Nos, hát én úgy gondolom, hogy az elhangzottak mindegy irányba mutatnak, olyan célok irányába, amelyeket az elnök asszony összefoglalása alapján is elmondhatunk, hogy mindig is itt a szakbizottságban egyetértettünk ezekben, tehát a végkövetkeztetésekkel teljes mértékben egyet tudok érteni. Ugye itt alapvetően az a cél, ahogyan azt a jelentéstevő is elmondta, hogy felderítsük ezt a területet, és próbáljunk meg a jogalkotó szándékra hatni. Természetesen ehhez hozzájárult a szolgálatok segítsége is, mert nem csak információ, hanem szintéziskészítés szempontjából is számíthattunk ránk, rájuk. Természetesen én továbbra is meg vagyok győződve arról, hogy egészen más jelent az, hogy hogyan kívánjuk célzottá tenni jogi eszközeinket, és a különböző tagállamok figyelmében figyelmébe ajánlani ezeket, és mást jelent az, hogy poli, valós politikai akarat húzódjon meg amögött, hogy valóban kívánunk változtatni a helyzeten, politikai színezettől függetlenül, hiszen itt hatalmas a tétje a legális gazdaság szempontjából is, hiszen itt ugye nem csak a következményekről beszélünk, ugye Portugália esetében beszélhetünk az adócsalás következményeiről, de itt alapvetően mindenhol a gazdaságban tapasztalható ezeknek a tevékenységeknek a negatív hatása. Most Olaszországban ugye éppen választási kampány folyik, úgyhogy nem kívánok neveket említeni, de azért itt láthatunk olyan eseteket, a szemünk előtt zajlanak, az olasz kollégák jól ismerik, hogy kikről beszélünk, akik, amik bemutatják azt, hogy tulajdonképpen a nemzeti ellenőrző eszk- nemzeti ellenőrző hatóság, tehát az olasz nemzeti bank nem jött rá arra, hogy az egyik legnagyobb olasz bankban olyan milliárdos tranzakciók folytak, amelyek mindenek nevezhetők, csak legálisnak nem itt derivált pénzügyi eszközökről beszéltünk de itt ugye most inkább a korrupcióra vonatkozott ez nem annyira a szervezetbűnözésre, szerencsére, de akár még a szervezetbűnözéstől is érkezhettek volna ezek a pénzek. És éppen ezért nem vethetjük el azt a feltevést, hogy hasonló jellegű problémák most is éppen ebben a pillanatban is folyanak valamilyen más bank segedelmével. Miért nem működik tehát a rendszer? Feltehetjük magunknak ezt a kérdést. Miért nem működőképes ez a rendszer? A hibákat miért csak akkor vesszük észre, amikor már megtörtént a baj? Amikor itt az ellenőrzésre gondolunk, akkor európai szintű ellenőrzést szeretnénk bevezetni, de mégiscsak olyan eszközöket kell kitalálnunk, amelyek európai szinten megakadályozzák majd a múlt hibáit, illetve hogy azok ismét megismétlődjenek nem azt mondom, hogy bármi, ami európai szinten működik, az mindenképpen jobb, mint a nemzeti szinten működő ellenőrzés, hiszen a kettő egymás mellett is jól haladhat, vagy rosszul, mint jelen esetben, hanem inkább itt arra van szükség, én szerintem legalábbis, hogy ezeket a hatalmas hibákat, hiányosságokat, amelyek nemzeti szinten eddig megvalósultak, ezeket tehogy még tovább erősítsük európai szinten, hogy világosabban fogalmazzak. Hogyha ugyanazokat a személyeket bízzük meg, akik mondjuk nemzeti szinten eddig nem ellenőriztek semmit, őket bízunk meg európai ellenőrzéssel, hát akkor biztos, hogy nem okos döntést hozunk, mert ezzel nem fogjuk az európai adófizetőket szolgálni, az ő, őket nem fogjuk tudni ezzel segíteni. Elnök, köszönöm szépen, Borkéció úr. Newton Dan úr kíván hozzászólni. Um, just briefly to my friend. Csak egy rövid megjegyzést uh, Tavares alelnök úrnak címezve. Ő azt mondta, hogy uh, szerintet nincsen szükség uh, tájékoztató kampányra a lakosság körében, hiszen a lakosság már tudja, hogy mi zajlik. Ezzel nem értek egyet. Azt gondolom, hogy a nagy közönség tudja, hogy helyben, a saját közvetlen közelében, vagy éppen a saját államában mi zajlik, de arról alig ha tudhatnak, hogy milyen nagyságrendben figyelhető meg ez a jelenség Európa szerte. Márpedig most erről beszélgetünk, és azt gondolom, hogy érdemes tájékoztatni a lakosságot arról, hogy milyen munkát végeztünk, mi derült ki, és milyen gigantikus méreteket öltött ez a jelenség, ami hát nagyságrendekkel nagyobb, mint egy-egy városban. Ennek az lenne az előnye, hogy hát a nemzeti kormányok csak akkor reagálnak, csak akkor hajlandóak tenni valamit, akkor hajlandóak kijavítani a problémákat, hogyha érzik a nyomást. Mondok egy példát, itt van az aktuális ügy, egész Európa a lóhúsról beszél, és ezen aggódik, és minden kormány leszögezte, hogy ő most aztán csinál valamit ebben az ügyben. A nagy közönség nyomása, a közvélemény nyomása, tehát mindig rákényszeríti a kormányokat arra, hogy intézkedjenek, úgyhogy ha azt szeretnénk elérni, hogy a nemzeti kormányok tegyenek valamit a szervezet bűnözés ellen, már pedig egész évben ezen a kérdésen dolgozunk igen keményen, akkor nagyon hasznos lehet számunkra, hogy ha a közvélemény tudatában van annak, hogy mindenkinek jobb lehetne a sorsa, lehetne munkája, kicsit több pénze lehetne, hogyha fellépnének ezzel ellen a jelenség ellen. Úgyhogy próbáljuk a dolgot eladni a közvéleménynek, mellénk állítani, magunk mellé állítani az európai polgárokat, különben nem igen fognak felépni az ügyben. Köszönöm szépen. Well, no, I'll, I'll just defer to what Bill is saying. I... Nem értek ezzel egyet teljesen, hiszen valóban a közvélemény nagyjából a mi oldalunkon van. Azt szeretnék, hogyha átláthatóság lenne, és tudják, hogy igenis van árnyék oldala ennek a válságnak, van bűncselekményi jellegű oldala ennek a válságnak. Az történt, hogy alá, alulbecsültük, alábecsültük azt, hogy milyen mértékű a rothadás a rendszerben. És amit ön mondott, az jogos, a korrupció az, ami miatt szegények vagyunk, ami miatt munkanélküliek vagyunk, a pénzmosás, a szervezetbűnözés az, ami miatt az emberek az utcára kerülnek, ez az, ami miatt mindenki magasabb adókat fizet, mint amit kellene. Aztán van még valami. amit nem tudunk elmagyarázni a polgárainknak, és amit feltétlenül ki kellene tennünk az asztalra, hogy az emberek átgondolják ezt. Beszéltünk arról, hogy több integráció, vagy kevesebb integráció kell, nagyon sok küzdelmet azonban magunknak együtt kell megvívnunk. Nem egy kis aprócska Portugália, vagy bármely más ország, bármely tagállamon kicsi a világ egészével összehasonlítva, egyenként nem tudunk semmit tenni. Sokkal inkább fontos lenne, hogy a bizonytalanság, az egyenlőtlenség hálójában vergődő tagállamok ne maradjanak magukra, és ne, kínjukban ne jöjjenek elő azzal a gondolattal, hogy akkor mostantól kezdve én leszek egy adóparadicsom. Pénzeket mosnak bizonyos Európai Uniós tagállamok afrikai diktátorok számára, orosz pénzmagnások pénzeit mossák tisztára, már látunk ilyen EU-s tagállamokat is. Nem szabad, hogy ezek az országok magukban egyedül maradjanak a harcban. Köszönöm szépen. Ezen kívül, ahogyan már Bill is elmondta, nagyon fontos ez a kérdés, hiszen meg kell értessük közvéleményeinkkel, általában az állampolgárokkal, hogy a mostani gazdasági válság alapvetően nem csak a bankok rossz működése miatt alakult ki, hanem főleg egy olyan politikai ö, elit miatt, amely nem volt képes a szervezet bűnözést visszaszorítani. Hiszen, hogyha egy másik fontos feladatunk van ebben a szakbizottságban, akkor az az, hogy konkrét adatokkal szolgáljunk, és próbáljuk meg nevesíteni azt, vagy számosítani azt, hogy az Európai Unió 27 tagállamának gazdaságára milyen mértékben hat a szervezetbűnözés, és hogyha ezt képesek leszünk megtenni, akkor az emberek elkezdenek félni. Ugyanis egyelőre most biztos adat csak Olaszországra vonatkozik, egyébként ez nagyon érdekes, de szerintem ráadásul ez valószínűleg nem is a valós helyzetet tükrözi. Ez körülbelül 130-140 milliárd eurós összeget jelent évente, de ez biztos, hogy nem az igazi összeg, mert ez csak annyi, amennyit már a nyomozat felderített, a nyomozás felderített. És még mi van a jéghegy csúcsa alatt? Hol vannak mindazok a tevékenységek, ügyletek, amelyek most folynak, amelyeket most ö, valósítanak meg a maffiák és a szervezett bűnözői csoportok, és ez mind-mind az állampolgárok adópénzeiből veszik el. Úgyhogy itt ne, nem hiszem, hogy az átlagpolgár ö, majd nem figyel oda erre a dologra, ugyanis ö, azt fogják kérni, követelni a kormányoktól, hogy hassanak oda erre a helyzetre. Ugyanis ö, szociális szempontból, gazdasági szempontból, pénzügyi, politikai, intézményi szempontból gyakorlatilag az élet minden területén megjelenik a maffia és a szervezetbűnözés. De hogyha ők nem lennének, akkor azt hiszem, hogy mi mindannyian egy igazi, nagyon jól működő ö, egészségügyi rendszerre büszkélkedhetnének, és mindenki itt Európában nagyon jó munkahelyet kaphatna, és nem lenne itt az a fajta korrupciós háttér, ami egyfajta meleg levesét jelenti a szervezett bűnözői csoportok tevékenységének. Hiszen itt ugye gazdasági célokat fogalmaz meg a szervezett bűnözés, ezen felül még ott van a korrupció kérdése, amely szintén az Európai Unió gazdaságát emészti. Mászröm biztos beszélt egy adatról, 120 milliárd euró évente a 27-ek összességében a korrupciós adat. És ez még biztos, hogy nem az igazat jelenti. Ebből egyébként csak 60 milliárd euró Olaszországból érkezik, de én biztos vagyok benne, hogy nem csak Olaszország az, aki ilyen magasra tarthatja az ászlót ebből a szempontból. Tehát ez inkább csak azt mutatja, hogy a többi országban mennyire nem nézik meg, hogy hogyan is állhatnak ezek az adatok. Tehát itt hatalmas, elképesztő adatokról lehet szó, elképesztő pénzekről lehet szó. Valószínűleg a hatóságok félnek, hogy rámutassanak arra, hogy mi is a helyzet, mert akkor be kell majd vallják az állampolgárok előtt, hogy nem voltak képesek arra, hogy megalkossák a megfelelő jogszabályi hátteret. Hiszen a szervezői szervezett bűnözői csoportok nem már holnapra szaporodnak el. Ez egy hosszú-hosszú folyamat volt. Duisburgban hányszor voltak a német, Németországban az olaszok, akik elmondták akkor és ott azt, hogy oda kell figyelni, jobban oda kell figyelni, és hányszor az olasz vizsgálóbírók úgy törtek haza Olaszországba, hogy tulajdonképpen semmit nem tudtak haza vinni, tehát semmilyen eredményt, mert egész egyszerűen a német törvények nem tették lehetővé azt, hogy megfelelőképpen nyomozzanak. És amikor aztán vér folyt, Németországban, Duisburgban, akkor ugye elkezdtek félni az emberek, nem mertek már kimenni az utcára, féltek attól, hogy bárhol maffia merénylet áldozatává válhatnak, és na akkor aztán oda kezdtek, el figyel, oda kezdtek figyelni erre a kérdésre, de még most is nagyon távol állnak a valóságtól. Tehát ezek mind-mind olyan aspektusok, amelyekre oda kell figyelnünk, keményen hangsúlyoznunk kell, hiszen Bill is elmondta, egy éve dolgozunk, Valószínűleg másfél évig fogunk még dolgozni, vagy összesen másfél évig fogunk dolgozni, de egyetlen cél áll előttünk, az, hogy a tagállamoknak, a tagállamokat rá kényszerítsük arra, hogy ezt a helyzetet megoldják, hogy komolyan meg akarják oldani ezt a problémát, és egy olyan jogszabályi hátteret hozzanak létre, amely felveszi a harcot ezekkel a problémákkal, mert azt hiszem, hogy mi magunk itt jól tudjuk ebben a szakbizottságban, különböző ö, szakértőket meghallgattunk, vizsgálóbírókat meghallgattunk. Bernard Fingerre emlékeznek, emlékeznek még, aki a berlini ö, rendőrvezér, és ő azt mondta, hogy nekem arra van szükségem, hogy nálunk is a maffia tényállást bevezessék a büntető törvénykönyvbe. Azért ez nagyon kemény. Tehát ezt nem szabad csak itt, hogy, hogy csak itt maradjon ezen falak között. Ennek az üzenetnek el kell érkeznie a német kormányhoz, mert amikor gazdaságról beszélünk, pénzügyekről beszélünk, amikor általában egy stabil gazdaságról beszélünk, azt ugye tudjuk mérni, de ez csak a biztonságos működésen alapulhat. Borgéció úr, még ön hozzá kívánt szólni. Köszönöm szépen! Igen, valóban ehhez szeretnék én is még hozzászólni. Lenne egy javaslatom. A titkárságot kérjük meg, hogy segítsen bennünket abban, hogy a jelentésünket, jelentéseinket, főleg az enyémet, hogy minél jobban alá tudjuk támasztani adatokkal. Mert én magam is tudom, elismerem, hogy a dokumentumban a 2009-es adatok szerepelnek, és nem is feltétlenül csak az unióra vonatkoznak, tehát ebből a szempontból segítségre lenne szükségünk. Elnök, igen, valóban erre van szükség, hiszen a fő célunk az az, hogy ráirányítsuk az emberek figyelmét erre a problémára, már pedig ezt csak úgy tudjuk megtenni, hogyha adatokkal szolgálunk. Newton Dan úr a Findus problémára hívta fel a figyelmet. Hát valóban ott a közvélemény odafigyelt, hiszen itt egy hatalmas nagy botrányról van szó. És tulajdonképpen ugye itt olyan intézményekről is szó esett, amelyek nem akarták a valóságot tudomásul venni, szemellenzősek voltak, és sőt, mondjuk ki, kezeik, amelyeknek tisztáknak kellett volna lenniük, inkább bepiszkolták és korruptak lettek. És ráadásul ők azok, akik még úgy próbálják magukat feltüntetni, mint minden baj orvosai. Hogyha többen nem kívánnak hozzászólni, akkor most itt le is zárhatjuk ezt a mai ülésünket. Remélem, hogy a koordinátorok ülését korábban megkezdhetjük. Úgyhogy akkor még érkeznek a kollégák is, tehát akkor megkezdhetjük a koordinátorok ülését. Ezt zárt ajtók mögött fogjuk végezni, úgyhogy kérem, hogy mindenki, akinek nincs itt a helye a teremben, az hagyja el a termet. Köszönöm, és holnap reggel találkozunk.